társaság elnöke. Now we hear the ogłoszenie pana prezydenta czeskiej republiki. Dovolte mi... A cseh köztársaság elnökét szeretném bejelenteni. Engedjék meg, hogy szívélyesen üdvözöljem önt itt az Európai Parlamentben. Mindenki számára, és nekem is nagy öröm, hogy tisztelt államelnök úr, itt üdvözölhetem Önt az Európai Unió Cseh elnöksége alkalmából, itt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament, amely az új Egyesült Európa lakosságának, népeinek demokratikus képviselete az önök országa, elnök úr, mindig is Európa szívében találta magát a történelem során, és nagy mértékben hozzájárult az európai történelem alakításához. Már a 14. században, negyedik Károly, a Szent Római Birodalom császáraként Prága Európa kulturális és szellemi fővárosa lett az ő uralkodás idején. Nem feledjük, hogy Jopredi György, cseh király, az egyik első nagy európai személyiség, aki 1462-ben már egy európai Egyesült Államszerű struktúra megalapítását támogatta. Nos, az önországa, az európai gondolkodás és cselekvés központja, nagyra értékeljük a cseh köztársaság szerepét a közös Európai Unióban. Nagyon fontos szerepet játszanak önök, hiszen az önök EU soros elnöksége is kiemelkedő. A cseh köztársaság lesz ugye fél éven keresztül az EU soros elnöke. Elnökségük első napjaiban nagy kihívásokkal kellett szembenézniük. Gondoljunk a gázai és a gázválságra, amely oda vezetett, hogy az Európai Unió 12 tagállamában a normális energiaellátás szünetelt. A cseh elnökség és a cseh miniszterelnök és az Európai Tanács elnöke Mirek Topolánek, illetve az európai ügyekért felelős illetékes miniszterelnök helyettes Alexander Vondra, akit nagy szeretettel üdvözlök itt körünkben, illetve Karel Schwarzenberg külügyminiszter urat is említeni, hiszen mi nagyon pozitív szerepet játszottak ebben a folyamatban. Ma a cseh köztársaság nagy felelősséget vállalt magára az Európai Unió ügyeiben. Ebben az értelemben szeretném a cseh köztársaságot Szeretném megköszönni önöknek, hogy a Cseh Köztársaság alsóháza nagy többséggel ratifikálta a Lisszaboni szerződést. Ehhez gratulálni szeretnék a Cseh Köztársaságnak. Ez a szavazás az alsóházban kiemeli azt, hogy a cseh elnökség nagyon is hajlandó és kész arra, hogy gyorsan lefolytassa és lezárja a ratifikációs folyamatot, és hogy a cseh elnökség szívügyének tekinti az új szerződés elfogadtatását, hiszen így lehet a 21. század kihívásainak megfelelni az új szerződésnek köszönhetően. Tisztelt államelnök úr! Az Európai Parlament a cseh köztársaság jogalkotási prioritásai tudomásul vette, és beépítette munkaprogramjába. A hét elején az Európai Parlamentben megrendezett konferencia, amelyen részt vettek a nemzeti parlamentek, az Európai Parlamentek közösen, egy New Deal, egy új szerződés az Európai Gazdaság fellendülését című konferencián is nagyon fontos szerepet játszott a cseh elnökség is. Tisztelt elnök úr, azt gondolom egyetértünk abban, hogy a nagyon is érezhető nemzeti protekcionista törekvések aggasztóak. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ezekkel a trendekkel szemben fellépjünk, hiszen mindenki egy szabad és jól működő belső piac mellett kötelezte el magát. Nagyon is bízunk a cseh elnökségben és önben is tisztelt államelnök úr, hiszen ön egy erős és szabad belső piac élharcosának számít. Egy régi közmondás, amelyet a cseh királyság hagyományozott ránk, azt mondja, hogy jobb két éven keresztül tárgyalni, alkudozni, mint két hetet háborúzással tölteni. Meg is értjük önt is, tisztelt elnök úr, és az embereket az ön országában a kompromisszum, a párbeszéd, az együttműködés tekintetében több mint fél évszázada az Európai Unióban nagyon sikeresek voltunk ebben a tekintetben, és zárásképpen engedjék meg, hogy elmondjam, ebben az összefüggésben az európai parlamenti választások júniusban nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Csak Támogatni tudom önt, amikor is új évi köszöntőjében, amikor a cseh polgárokhoz szólt, felhívta őket, hogy nagy számban menjenek el az európai parlamenti választásokra. Én támogatom önt ebben. Tisztelt államelnök úr, a cseh köztársaságnak nagyon és sikeres és gyümölcsöző soros EU elnökséget kívánok. Tisztelt államelnök úr, elnök úr, kérem szépen, hogy szóljon hozzánk, köszönöm. Vážený pane předsedo, vážený... Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! El szeretném mondani, hogy nagyon nagy köszönet illeti ezt a parlamentet, amiért itt ma felszólalhatok. A parlament az egyik legfontosabb európai intézmény. Többször jártam már itt, de a plenáris ülésen még sohasem szólaltam fel. Éppen ezért nagyon nagy örömmel tölt el az, hogy ma megtehetem, megtiszteltetésnek veszem. A 27 tagállam képviselői különböző politikai családokhoz tartoznak, és különböző véleményeket képviselnek, de mégis egységesen lépnek fel, és egységes hallgatóközönséget biztosítanak most a számomra. Valóban most már 50 éve az Európai Unió egy forradalmian új szellemiséget testesít meg, azzal a célral, hogy az európai döntéshozatali mechanizmusokat javítsa, és egyre inkább európai szintre emelje a legfontosabb döntések meghozatalának színhelyét. A cseh köztársaságból a fővárosból, Prágából érkeztem ide, amely a cseh civilizáció központja is, és ugyanakkor az európai gondolat, az európai filozófia, a kultúra, a civilizáció egyik fontos központja is Prága. Most azonban a cseh köztársaság államelnökeként állok itt önök előtt. A cseh köztársaság a történelem folyamán mindig is az európai történelem részét képezte. az európai gondolat építését, az európai alkotmány gondolatát is képviseljük egyben. Most azt kell elmondanom, hogy Václav Havel 9 évvel ezelőtt beszélt itt az Európai Parlamentben. Az akkori beszédében, amely négy évvel az Európai Uniós csatlakozásunk előtt történt meg, már fontos gondolatokat vetett fel. Néhány héttel ezelőtt Mirek Topolának miniszterelnök is beszélt itt az Európai Parlamentben, és akkor az Európai Unió soros elnökségét elnökségének prioritásairól beszélt, azokról a konkrét gondolatokról, amelyek most éppen foglalkoztatják az Európai Unió tagállamait. Mindez azt vetíti előre, hogy általánosabb értelmű, fontos kérdésekről, nagy lélegzetvételű kérdésekről beszéljek. Lehet, hogy első re nem tűnnek annyira nehéznek ezek a kérdések, mint például a jelenlegi gazdasági válság, vagy a gázkonfliktus Ukrajna és Oroszország között, vagy pedig a gázai övezetben tapasztalható konfliktusok kérdése. Az európai integráció kérdései ettől függetlenül számomra rendkívül fontosak. Három hónap múlva a cseh köztársaság ünnepelni fogja az Európai Unióhoz való csatlakozásának ötödik évfordulóját. Nagy büszkeséggel fogja ezt megtenni, emlékezni fog erre a fontos történelmi pillanatra, úgy fog rá emlékezni, mint egy olyan tagállam, amely más új tagállamokhoz képest nem ábrándult ki az Európai Unióból és az európai gondolatból. Ugyanis mi a konkrét lépésekben hiszünk. A mi elvárásaink realista elvárások hozzá voltak. Tudtuk, hogy egy olyan közösséghez csatlakozunk, amelyet emberek találtak ki, emberek építettek fel, nem egy ideális világhoz csatlakozunk, amelyet nem az emberek gondolatai, véleményei vezéreltek. Mi tudtuk, hogy az Európai Unióban nagyon sok érdek húzódik, és ezek mentén mindig is lesznek véleményeltérések. Mi bizony a kommunizmus bukásától számítva 15 éven belül ismét európai állammá váltunk, és ugyanakkor úgy gondoltuk, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy aktívan részt vehetünk az Európai Unió integrációjában, és ez számunkra egy lehetőséget jelent, olyan lehetőséget, amely az integrált Európából adódó előnyök élvezését jelenti számunkra, de ugyanakkor azt a lehetőséget is biztosítja, hogy mi magunk is részt vehetünk az építkezésben. Felelősen állunk hozzá az európai építkezés gondolatához, és így fogunk eljárni a cseh soros elnökség során. A soros elnökség első másfél hónapjában már világosan kiderült az, hogy milyen felelősségteljesen közelítjük meg ezt a munkát. Itt az Európai Parlamentben is megkívánom ismételni azok számára, akik ö, nem akarták eddig meghallani ezeket a szavakat, Megismétlem tehát, hogy számunkra az Európai Unióhoz való csatlakozásnak nincsenek alternatívái, és hogy a mi államunkban nincsen egyetlen egy olyan fontos politikai erő sem, amelynek az lenne a célja, hogy az Európai Uniós integrációnkat megkérdőjelezni. Éppen ezért nagyon zavar bennünket az a cseh köztársaság elleni támadás sorozat, amelynek az a lényege, hogy alaptalan vádakra építenek, és amelyek szerint a csehek más csoportokhoz kívánnak csatlakozni, és nem ahhoz az államcsoporthoz, ahhoz a formációhoz, amely az Európai Unió, és amelyhez öt évvel ezelőtt valójában csatlakoztunk. A cseh emberek úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak fontos feladatai vannak, és a következőképpen képzelik el a jövőt. Az Európai Unió feladata számukra az emberi szabadság és a prosperitás előtti akadályok leépítésében hisznek. Nagyon fontos az, hogy a kulturális filozófiai gondolatok cseréje megvalósuljon az Európai Unión belül. Sajnos a történelem során sokszor a különböző európai államok egymás ellen fordultak, és ez ellenében hat ma az Európai Unió. Másodszorban úgy is gondoljuk, hogy az Európai Unió jelenti a közjavak kontinentális elosztását, olyan projektek megvalósítását, amelyeket nem lehetne bilaterális szinten kettő vagy több állam között megvalósítani. Ezen, erőfe, ezen célok megvalósítása érdekében erőfeszítéseket teszünk, De természetesen az erőfeszítéseket a jövőben is folytatnunk kell, hiszen akadályok mindig is lesznek, ezeket az akadályokat kell majd lebontanunk, és a brüsszeli szintű döntések biztos, hogy sok, sokszor számosabbak annál, mint amire szükség lenne. És az is igaz, hogy gyakran több területen hozunk döntést Brüsszelből, mint amennyire azt az állampolgárok szeretnék. De hát erről önök is tudnak, ezzel önök is egyetértenek, tisztelt képviselő urak. Éppen ezért egy retorikai kérdéssel élnék. Önök vajon, amikor szavaznak, tudatában vannak-e annak, abban, hogy olyan döntéseket is itt néha meghoznak, amelyek, amelyeket közelebb is meg lehetne hozni az európai állampolgárokhoz? Politi- politicky korektní retorice současnosti bývá... A jelenlegi politikai a korrekt retorikai vonulat az európai integrációnak más hatásairól is beszél, főként olyan politikusok ambícióiról van szó, akik bizonyos politikai körökhöz kötődnek, és sajnos nem mindig csak az átlagpolgárok érdekeit követik. Azt mondtam, hogy számunkra az Európai Unióhoz való csatlakozásnak nem volt semmiféle alternatívája, és nincsen ilyen ma sem. Ezt szeretném kimondani, szeretném aláhúzni, ez számomra rendkívül fontos. A másik fontos gondolat, amelyet meg szerettem volna osztani önökkel, egy logikus, ebből fakadó gondolat. Az európai integráció módszerei logikája bizony különböző lehetőségeket kínál fel, mint ahogyan ez meg is történt az elmúlt 50 év során többször. A történelemnek nincsen vége, a status quo nem marad mindig fenn. Tehát az Európai Unió jelenlegi berendezkedése nem dogmatikus. Nem igaz, hogy ne lehetne kritikával illetni, ez hiba lenne, hogyha ezt így tennénk. Márpedig sajnos ezek a gondolatok egyre inkább terjednek. Sajnos ez a dogmatikus hozzáállás ez terjed, annak ellenére, hogy mindez teljes mértékben ellentétes mindenféle racionális gondolattal, és ellentétes az európai civilizáció a több ezer éves hagyományaival is. Ugyanakkor hibás gondolat az is, hogyha úgy véljük, hogy egyetlen egy helyes jövője van az Európai Uniónak, egyetlen egy fejlődési lehetősége van az Európai Uniónak. Arra gondolok, amikor az integráció állandó mélyüléséről szónokolnak egyes politikusok. Sem a státuszkó, sem pedig az unió állandó mélyítése, tehát az integrációs folyamat mélyítése egy, demo, egy igazi demokrata számára nem jelenthetnek dogmákat. Milán Kundera, híres cseh író véleménye szerint a kulcsok bizonyos személyek kezében vannak az európai döntésekkel kapcsolatban, és ez nem mindig helyes. Az Európai Unió számára csak intézményi jellegű döntéseket hozni, nem a végcél, ez igazából csak eszköz annak érdekében, hogy igazi célokat valósítsunk meg később, amelyek nem mások, mint az emberi szabadság, a gazdasági berendezkedés, amely prosperitást hozhat Európa lakosságának számára. Ez pedig nem más, mint a piacgazdasági berendezkedés. Ez az, amit az emberek szeretnének az unió különböző tagállamaiban. De az is igaz, hogy 20 évvel a berlini fal leomlása után egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy mindazok, akik éltek a szabadság hiányában, akik éltek úgy, hogy tervgazdaság, államilag irányított gazdaság tehát megélték ezt a tervgazdasági időszakot is, nagyon jól tudják azt, hogy hogyan is lehet megvalósítani az igazi prosperitást és az igazi jövőbeli piacgazdaságot. A történelem, a parlamenti demokrácia bebizonyította, hogy hogyan is működnek ezek a rendszerek a legmegfelelőképpen. Az Európai Parlamentben nem valósul meg az a logika, amely a történelem hagyományaiból adódik, tehát a jobb és a bal oldal összecsapásaiból. Itt igazából kétféle logika valósul meg, Európa pártiak és nem Európa pártiak csapnak össze. V naší části... A mostani, tehát Európa közép európai részében, központi részében nemrégiben egy olyan politikai rendszerben éltünk, amikor minden alternatíva ki volt zárva, be volt tiltva, tilos volt, és éppen ezért nem volt parlamenti ellenzék sem. Keserű tapasztalatokat kellett megtennünk azzal kapcsolatban, hogy ott, ahol nincs ellenzék, ott azért a szabadság elpusztul. Tehát, ha úgy tetszik, kell legyen politikai alternatíva a szabadság érdekében. És nem csak ezt szeretném elmondani. Egy tagállam polgárai és az EU képviselő közötti kapcsolatok nem normális kapcsolatok, nem igazi választó és választat közötti kapcsolatról van szó. Az állampolgárok között az állampolgárok között az állampolgárok és az unió képviselői között távolság uralkodik, nem csak földrajzi értelemben. Ez a távolság jóval nagyobb, mint az egyes tagállamok esetében. Ezt különböző fogalmakkal szoktuk jelezni. Demokrácia vagy demokratikus deficit, a demokratikus elszámoltathatóság hiánya, nem a választott, nem kiválasztottak kérdése, a döntési folyamatok bürokratizálódása, bürokratizálódása, a mostani állapot megváltoztatására irányuló elképzelések, amelyek az elutasított alkotmányban gyökerező gondolatok, vagy a Lisszaboni szerződésben szereplő gondolatok, ezt a hiányosságot csak tovább növelik. Nos, ami a nem létezést illeti. Az európai demosz hiánya igazából megerősíti az Európai Parlament ö, szerepét, azon az Európai Parlament megerősítése nem gyógyír erre a hibára. Szerintem csak rosszabbodik a helyzet. És ha úgy tetszik, az emberek továbbá még inkább úgy éreznék, hogy nekik semmi közük az EU intézményeihez. Az elidegenedés foka megnőne. hogyha nem jó, ha olajat teszünk a tűzre. Tehát ez az Európ, az USA-tól átvett olvasztó tégely modell nem működik. Ez a multikulturális, multi, nem több, több nemzetiségű Európa fenntartása megoldás. Ez az olvasztó tégely megoldás nem jó. Ezek az ilyen jellegű kísérletek mindig kudarcra voltak ítélve, hiszen nem a spontán történelmi fejlődés megnyilvánulásai voltak. Attól tartok, hogy azok a kísérletek, amelyek arról szólnak, hogy mélyítsük el, gyorsítsuk fel az integrációt, és hogy az EU tagállamokban az emberek életébe európai szinten kívánnak egyre inkább beavatkozni. Most kérem szépen, ez a trend az elmúlt 50 év pozitív vívmányait veszélyezteti. Éppen ezért Éppen ezért az emberek aggájait a tagállamokban nem szabad alulbecsülnünk. Tehát nem hiszem, hogy az emberek annak örülnek, hogyha róluk a fejük felett döntenek. És nagyon is nem megfelelő, hogy az emberek alig lehetnek hatással az ő életüket érintő döntésekre. Nos, minden egyes tagállam szava ugyanazt a súlyt kapta régebben, nagyon jó lenne, ha ez a rendszer nem változna. Nem szabad, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol a tagállamok rezignáltak lesznek. Azért, mert az európai projekt nem az ő projektjük, nem tudják sajátjukként ezt tekinteni, és hogy úgy érzik az emberek, hogy alá kell rendeljék magukat az európai projektnek. Azt hiszem, hogy ezzel hamarosan azt találnánk, megint olyan időket élünk, amiről azt mondjuk egyébként, hogy az már a múlté. Tehát ahogy tetszik, visszatérnénk a múltba. Ez szorosan összefügg a jólét kérdésével is. Nyíltan ki kell mondani, hogy a mai gazdasági rendszer az EU-ban az elnyomott piac rendszere, és az állandóan erősítik a gazdaság központosítását. És annak ellenére, hogy a történelem bőven megmutatta nekünk azt, hogy nem ez a helyes út, mégis erre az útra tévedtünk ismét. A spontán piaci folyamatok korlátozása, a politikai szabályozás mérték egyre nő. Ehhez a fejleményhez az elmúlt hónapokban nyilván hozzájárult az, hogy rosszul értelmeztük a jelenlegi pénzügyi válság okait. Mintha a piac váltotta volna ki ezt a válságot. Nem, nem. A piac politikai manipulációja vezetett el ehhez a folyamathoz. Tehát, ha úgy tetszik, ismét elő kellene hívnunk az emlékezetünkből, a történelmi emlékezetünkből azt, hogy mi mindent tanultunk már hasonló eseményekből. Önök közül sokan ismerik Frédéric Bastia, francia közgazdászt, 19. századi közgazdász volt, és híres volt a Gyertya Öntők petíciója, amelyet ő írt. Ha úgy tetszik, az egyik alap tankönyvitétel, amely a politikai beavatkozás abszurditásáról tanúskodik, amikor a gazdaságba avatkozik bele a politikai hozatal. November 14-én 2008-ban az Európai Bizottság nem Bastian fiktív petícióját hallotta, hanem az igazi gyertyaöntők petícióját, és 66%-os vámtarifát rót a kínaiakra. Nem gondoltam volna, hogy egy 160 éves irodalmi eszé valóságá válhat, de kérem szépen, tavaly ez történt. Gazdasági visszamaradás, lassulás, a gazdaság stagnálása, a gazdasági növekedés stagnálása, hát kérem szépen ez minek köszönhető? A túlszabályozásnak a megoldás mi lenne? A liberalizáció és a dereguláció. Ez felelősséges teljesen mondom el, tehát egy felelősségteljes demokrata szól belőlem. Az Európa jövőjét agódó politikus. Szeretnék azokra az alapelvekre hivatkozni, amelyek alapján több évszázad, évezrede alapul az európai civilizáció. Az időtlen és egyetemi, érvénye, egyetemes érvényességű értékekről van szó, amelyeknek most Európában, az EU-ban is érvényesnek kellene lenniük. Meg vagyok győződve arról, hogy az egyes EU tagállamok polgárai szabadságot, demokráciát, jólétet kívánnak. Úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban azonban a legfontosabb az, hogy szabadon lehessen erről a kérdésről szólni, és ha valaki szabadon bírálja ezt, ne tekintsük az európai integráció elleni támadásnak az őszinte bírálatot. Mindig is azt a véleményt képviseltük, hogy az a lehetőség, hogy ezekről a kérésekről nyíltan beszélhetünk, vitázhatunk, hogy meghallgatásra találunk, mindenkinek teret kell adni arra, hogy az egy és helyesnek ítélt vélemény mellé másokat is megfogalmazzon, nem muszáj fejtetlen elfogadnunk más véleményét, de hát a demokrácia az nálunk 40 évig nem volt. Ezt tagadták meg tőlünk, a vél, más véleményt, a másként gondolkodást. Volt ez a nem feltétlen önkéntes tapasztalatunk, életünk nagy részét töltöttük a szólásszabadság hiányában, és akkor megtanultuk, hogy a szólásszabadság az egészséges demokrácia alapja. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a premissza a jövőben is tiszteletre érdemes, és tiszteletben kell tartani. Ez egyetlen lehetséges módszer, amelyel az Európai Uniót szabadabbá, demokratikusabbá és virágzóbbá tehetjük gazdasági szempontból. Köszönöm szépen a figyelmüket! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Az ön kvánsága volt, hogy az Európai Parlament előtt felszólalhasson. szvesen biztostottuk önöknek a, önnek a fórumot, és azt kell mondanom, hogy olyan parlamentben, amelynek nagy a múltja, talán nem tarthatta volna meg ezt a beszédet. Hál' Istennek ma európai demokráciában élünk, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Ez régen egy múltbéli parlamentben nem lett volna elképzelhető. Kedves kollégák, európai család vagyunk, és mint ahogy a minden családban előfordul, lehet véleménykülönbség. Elnök úr, egyetértek önnel abban, és csak rövid megjegyzéseket fogok tenni, de azt gondolom, hogy ez kötelezettségem is. Egy közösség vagyunk, egy emberek által alkotott közösség, ennek pedig az a jellemzője, hogy ennek vannak erősségei, vannak előnyei, gyengébb pontjai és hátrányai. Az erősségeket kell felkarolni, és a gyengeségeket pedig elvetni. Abban is egyetértek önnel, hogy fel kell tenni a kérdés, hogy minden egyes döntés, amit itt hozunk, egy más helyen kellett volna, hogy eldöntessék. Igen, azonban az is igaz, hogy a nemzeti fővárosainknak fel kell tenniük azt a kérdést, hogy jobb lett volna, hogyha ők hozzák meg a döntést helyi, regionális szinten, nem pedig országos szinten? Egy utolsó megjegyzés pedig, és ez pedig összefügg azzal, hogy magától értetődő az értéke ennek a parlamentnek. Ön elismerte azt, hogy ez az Európai Parlament egy fontos intézmény ha nem lennénk olyan befolyásosak, és nem mi lennénk az esetek 75%-ában a jogalkotó, és ha nem lennénk társalkotók az esetek 100%-ában a Lisszaboni szerződés értelmében, akkor bizony a bürokrácia döntene, most azonban a parlament dönthet demokratikus módon. Elnök úr, köszönjük szépen a látogatását. Azt gondolom, hogy ez is kifejezésre juttatta, hogy lehetnek különböző vélemények Európában, hogy demokratikus Európában élünk, és a demokráciában a végén a többség érvényesül. Ezért kérem szépen Európa nevében, az egység nevében, a béke nevében, a demokrácia nevében továbbra is szálljunk síkra. Köszönöm.